azoknak a magyaroknak, akik nem tartoznak a kétharmados többséghez. Nagyon sajnálom, de a következő választások után lesz alkalmuk megváltoztatni a törvényeket. Mi itt tart, Európához tartozunk, és közben nem lépünk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a GUE nevében Továres kollega két